So, dear colleagues. Uh, Kedves kollégák! 11-es napi rendi pont. Mariana Koceva, az Eurostat főigazgatója van itt vendégségben nálunk gratulálunk, mert uh, ez az első látogatása Mariana Kocevának a parlamenten, amióta kinevezték az Eurostat főigazgatójának. Március 1-én nevezték ki. Előtte már ellátta ugyanezt a pozíciót, de nem hivatalos minőségben. Most folytatjuk az együttműködésünket, szeretnék gratulálni a kinevezéséhez, és természetesen szívesen folytatjuk ezt a nagyon jó együttműködést nagyon sok területen a jogalkotási dokumentumokat illetően. A triológus munkája is folyik, úgyhogy meg is adom a szót Mariana Kocevának, a bevezetőjéhez, és utána a kollégák kérdéseket tehetnek föl. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Good morning. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm önöket, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, az itt ülők tudják, hogy a statisztikai adatok segítenek a vállalkozásoknak, a politikusoknak, önöknek fontos döntéshozatali tevékenységük során, hogy javítsák több millió európai állampolgár életét. Az újságíróknak is segít, hogy elmagyarázzák a helyzetet, és ugye fontosabbak ezek a statisztikai adatok az állampolgárok számára is, akik tájékozott módon tudnak dönteni életük javításáról. Ezen kívül arról is, hogy melyek az valós adatok, és melyek a hamisak. Tehát mindannyian hisszük, hogy a statisztikai adatok fontosak. És pontosan ezért, hölgyeim és uraim, el tudják képzelni, milyen megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Bizottság kinevezett az Eurostat új főigazgatójának, és hogy az Eurostat ezt a feladatot elláthatja ezen nehéz és kihívásokat terhes időkben. Köszönöm elnök úr, hogy eljöhettem önökhöz. My ideas, the issue. Hogy a prioritásainkról, az elképzeléseinkről beszámolhassak a statisztikai adatok jövét illetően. Hát kezdjem azzal, Gauthier úr elmondta már, hogy több mint egy évig már elláttam ezt a feladatot, és már kisépítettük a rendszeres munkakapcsolatot intézményeink között. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem utoljára ülök itt önök előtt, és azt is remélem, hogy együttműködésünk nem fog kimerülni az éves beszámolóban, amelyet a törvények előírnak. Úgyhogy, ha megengedik ezt az összehasonlítást, hagyd mondjam el, hogy intézményeink között azért vannak közös pontok. Nevezetesen, hogy ilyen-olyan módon intézményeink alapvetően fontos szerepet játszanak a demokrácia fenntartásában a kontinensünkön, az átláthatóság, az elszámoltathatóság terén az állami kormányok vonatkozásában. Ezért hadd kezdjem azzal, hogy kiemeljem, hogy mennyire fontos számomra, hogy különböző módon állandó dialógust építsünk ki az Eurostat és az Európai Parlament között, hogy nyitottan tegyük ezt, és kétségtelenül konstruktívan. Úgyhogy Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hadd mondjam el önöknek, hogy szerintem mi a helyzet az európai statisztikai adatokkal ma. Mindannyian egyetértünk abban, hogy fontos a statisztikai adatok léte, sőt, elengedhetetlenül szükséges az EU-ban a döntéshozatalhoz, a teljesítmények méréséhez, a különböző EU-s tevékenységek hatásának méréséhez, kezdeményezések értékeléséhez. Nagyon sok példája van ennek, az egyes tagállamokban is, hogy hogyan lehet az európai beruházási terveket támogatni, a stabilitási növekedési paktumot, a fenntartható fejlesztési terveket, az európai szemesztert, és hadd ne folytassam, mert a lista nagyon hosszú lenne, ha mindent felsorolnék. Ugyanakkor azon gondolkodtam, hogy ma hogyan is számoljak be önöknek az elképzeléseimről a jövőt illetően. A konkrét prioritásokat anélkül nem is fogalmazhatnám meg, hogy röviden nem mondjam el, hogy milyen realitásokkal kell szembenéznie az európai statisztikáknak ma. Ez pedig minden egyes állampolgára igaz ebben a dinamikus világban, amelynek két tendenciája van. A digitális technológiák rendkívül gyors fejlődése, illetve az információ robbanás. Hasonlóra még soha nem volt példa. Ma az európai állampolgárok tudatában vannak a digitális dolgoknak, egyetemes kapcsolódással rendelkeznek. De nem csak a hivatalos statisztikai adatok állnak rendelkezésre. Vannak nem hivatalos adatok is, és természetesen ezek kezdenek versenyezni a hivatalos adatokkal. Ezért aztán számukra, hivatalos statisztikai adat alkotókra ez nagy feladatokat ró, nagy kihívásokat, hogy gyorsak legyünk, megbízhatóak, és gyorsan közvetítsük ezeket a statisztikai adatokat. Ugyanis már nem rendelkezünk azzal a monopóliummal, amelyel néhány évvel ezelőtt, hogy mi voltunk az egyetlen információforrás. Tehát ezen kihívások tudatában meg vagyok győződve arról, hogy akkor, amikor egyre többet használják a statisztikai adatokat politikai célokra, sőt, a politikai kampányokat is alakítják, a hivatalos európai statisztikai adatok, mint mérce rendkívül fontosak. Ez az egyik legnagyobb kihívás, ez az álmom, hogyha az ember valahova elutazik, egy taxiba ül, és a sofőrrel különböző adatokról beszélget, akkor egyszer csak azt mondja, hogy ó, hát az Eurostat adatokat kell minden esetben alkalmazni, legyen az a migráció, vagy bármi más. Hát ez az álmom. Hogy az Eurostat ezeket a kihívásokat sikerrel abszolválja. Mivel most vagyok itt önök között először, egy-két egyszerű adattal hadd szolgáljak arról, hogy milyen volt a karrierem eddig. Először is egyetemre jártam. Ennek köszönhető hát az a természetes kíváncsiság, amelynek segítségével a nehéz problémákra megoldásokat kerestem. Aztán a Nemzeti Statisztikai Hivatal vezetője voltam, ez is nagyon jó volt, mert itt is sok tapasztalatot szereztem, és megértettem, hogy a számok mennyire fontosak, hogy objektívak legyenek, hogy időben készüljenek el, hogy megfelelő politikai hatással legyenek. Aztán az elmúlt hat évben az Eurostatnál igazgató helyettes voltam, és több mint egy éve én töltöttem be tulajdonképpen a főigazgatói feladatokat. Ez európai perspektívát adott a, a munkámnak. Úgyhogy, ami ezt a sokféle tapasztalatot illeti, azt gondolom ez jól felkészített arra, hogy a mai kihívásokkal szembenézhessek. Hadd emeljek ki három fontos prioritást hogy illusztrálhassam, mi a szándékom az Eurostat vezetésével az elkövetkezendő időszakban. 1. A statisztikai adatok előállítása. Mondhatnák, ez teljesen egyértelmű, hiszen ez a feladat az Eurostatnak. Én továbbra is hiszem, hogy kritikusan kell tekintenünk az adatokra, hogy megfelelő adatokat, a célnak megfelelő adatokat állítunk elő, és elég gyorsan e. Tehát, ha Például úgy látom, hogy van még itt javítani való, azt hiszem, ez főleg az időben való adatgyűjtés lenne az a terület, főleg a szociális és környezetvédelmi szempontból. Aztán, amikor azt mondom, hogy kritikusan kell tekintenünk erre, úgy értem ezt, hogy most nagyon érdekes időket élünk, hiszen az EU területén nagyon sok dolgot épp éppen most vizsgálnak felül, sok a reform, folyamat, és mindehhez az európai statisztikai adatok alkalmazkodására van szükség. Például a gazdaság és monetár unió elmélyülése. Nagyon fontos a gazdasági kormányzás, a szociális jogok fejlődése, a digitális világ, az egységes piac megerősödése ezen a területen, hogy csak egy-két példával éljek, annak illusztrálására, hogy a napi kihívások azt kívánják tőlünk, hogy időben megfelelő és megbízható adatokat szállítsunk. Második prioritásom, hogy az Eurostat kihasználhassa azokat az óriási lehetőségeket, amelyeket a digitális forradalom rejt hogy gyorsabban hozhassunk létre statisztikai adatokat, részletesebb adatokat szolgáltassunk a régiókról, ezeket, ezek önök szerint is nagyon fontosak. Ugye az, a városok szintjén már is vannak adataink, nem csak a klasszikusan nevezett adminisztratív közigazgatási területeken, hanem mondjuk a vidéki területeken, a tengerparti területeken, stb. Az új technológiák, az új adatforrások felhasználásával tudjuk azokat a terheket csökkenteni, amelyek állampolgáraink és vállalataink vállán nehezednek. Ezeket ki kell használnunk. Harmadik prioritásom a kommunikáció a statisztikai adatokról szóló információ terjesztése felhasználóknak. Meg kell mondanom, hogy már tavaly is egy hosszú és izgalmas útra indultunk a statisztikai adatok terjesztése terén. Csak az irányokat szeretném megemlíteni, mert még csak most indultunk el ezen az úton, bár már nyilvánvalóak az első eredmények. Tehát, milyen tendenciákról van itt szó? A weboldalunkat kezdtük el felújítani, egyszerűbbé és látványosabbá téve. Digitális publikációkat kezdtünk el készíteni, nem csak PDF-ben, hanem kb. 13 olyan eszközt alkalmazunk, amely egy helyen hozzáférhető, és a felhasználó újra felhasználhatja az adatokat, elemezheti őket, és ami még fontosabb, ezek a publikációk azonnal aktualizálásra kerülnek, ahogy új adatok jelennek meg. Aztán állampolgári terület, nagyon szép grafikákat alkalmazunk, amelyeket automatikusan lehet az Európai Unióban használt nyelvekre fordítani. Egy statisztikai tény, mert egyébként nem gondolnák azt, hogy az Eurostat főigazgatójával beszélnek, hogyha nincsenek számok az eladásomban. Egy héttel ezelőtt a Nemzetközi Nőnap alkalmából egy grafikát tettünk közzé, ami aztán a Twitteren és a Facebookon is megjelent a fizetések különbségéről. És egy-két órán belül három millióan tekintették ezt meg. Úgyhogy, elnök úr, tisztelt képviselők, még három gondolatot engedjenek meg. Az első az, hogy a három prioritás, amelyről beszéltem, nem érhető el egyedül az Euróstat berkeny belül. Továbbra is szorosan együtt kell működnünk az Európai Bizottság további szolgálataival és az Európai Parlamenttel, hogy megérthessük, mire van szükségük tudjuk, hogy nem az Eurostat gyártja egyedül ezeket az adatokat, úgyhogy a tagállamokkal is tovább kell együttműködnünk, főleg azon a területen, hogy gyorsabban álljanak rendelkezésre ezek az adatok. Aztán a központi bankokkal és más nemzetközi szervezetekkel is intenzívebbé kell tenni együttműködőnket. Ez volna az első kiegészítésem a prioritások kapcsán. A második dolog, meg kell ragadnom azt a lehetőséget, hogy a professzionális függetlenségről is beszélhessek. Úgyhogy szeretném megosztani önökkel azt a gondolatot, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy garantáljam az európai statisztikák függetlenségét és profi jellegét. Azt szeretném elmondani, hogy ez nagy kitüntetés számomra, mert hölgyeim és uraim, az önök segítsége óriási volt, hogy megfelelő jogi kereteket biztosítsak ennek érdekében. Az én feladatom viszont most az, hogy a napi munkában biztosítsam ezt, amikor napi döntéseket kell hoznom a módszerekről, a sajtóanyagról, a statisztikai adatok objektív jellegét megőrizve, és megfelelő időben való nyilvánosságra hozására. Nos, napi szinten ezt szeretném elérni. Végül pedig szeretnék visszatérni együttműködésünkre önökkel, az elkövetkezendő hónapok során több lehetőségünk is lesz arra, hogy ezt bebizonyítsuk. Gatieri úr is említette, nagyon sok fontos jogi terület van, keretrendelet, az európai statisztikai adatokat érintve az üzleti, a szociális, a mezőgazdasági, a GDP és egyéb területeken, ahol tevékenykedhetünk együtt. Ezen kívül lesz az Európai Statisztikai Program a elkészítése és jóváhagyása az elkövetkezendő több éves pénzügyi tervre. És az Európai Parlamentnek itt fontos szerepe lesz, nem csak az szükségletek meghatározását illetően, hanem annak érdekében is, hogy az európai statisztikai ö, ö, szakértők megfelelő forrásokkal rendelkezzenek. Végül miért is számítok az önök állandó támogatására. Nagy öröm számomra, hogy intézményeink között állandó lesz a dialógus, ugyanis a kölcsönösség azt jelenti, hogy Európának szüksége van statisztikai adatokra, az európai statisztikáknak is szüksége van az önök állandó támogatására. Úgyhogy várom ezt az együttműködést. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen az átfogó bevezetőjét. Kezdjük a felszólalások sorát. Először is Kircosz úr következik, tessék. Uh, very interesting speech. Nagyon érdekes volt a bevezető, köszönjük. Két kérdésem van. Az első, azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet az amerikai és az európai statisztikákat összevetni, összehasonlíthatóak-e. Mi a helyzet a kínai statisztikákkal? Ezek megbízhatóak? Végső soron olyan európai statisztikákat kell bemutatnunk, amelyeket összevetünk majd más jelentős gazdasági hatalmakkal. The US and China. Milyen folyamatok zajlanak tehát az Egyesült Államokban és Kínában ilyen szempontból? A másik kérdésem, ha foglalkoztak ezzel az ügyel, a Georgiou eset Görögországban. Az illető a görög statisztikai hivatal felelőse volt, több politikus megvádolta azzal, hogy az állam háztartás hiányának a növelkedéséhez hozzájárul, többször bíróság elő is állították, aztán végül is felmentették, de üldözés áldozata a kormány részéről senki nem védi őt. Megalapodás született az intézményekkel, hogy az állam fedezi majd a jogi költségeket. Eléggé nyugtalanító a helyzet, nem tudom, hogy ön foglalkozott-e vele, és hogy mi a véleménye. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdés mind a kettő, amit feltett. Először is az EU statisztikák összevetése a többi térség statisztikájával. Nagyon fontos kérdés ez, röviden annyit tudok válaszolni, hogy a statisztikai adatok összevethetősége, gének garanciája a statisztikai normák, a közös definíciók, általában az ENSZ berkeiben állapítjuk ezeket meg, az Eurostat és az EU tagállamok nagyon aktívan részt vesznek a tanácskozásban, amikor a besorolásokat eldöntjük, illetve az IMF, az OECD is meghatároz ilyen normákat, témafüggően esetleg az e, élelmezési világszervezet is szerepet kap. Adnék a közelmúltból egy példát erre. Évente március elején van egy statisztikai bizottsági ülés az ENSZ székházában. Az Orostat egy kezdeményezést vezetett, hogy a menekültekkel kapcsolatosan összevethető statisztikák jöjjenek létre. Lehet, hogy meglepő, de az ENSZ statisztikai bizottságának létrejötte után 70 évvel a menekült fogalmára nem volt egységes definíció. Itt résztvevők vagyunk, és vannak olyan témák, ahol vezető szerepet szeretnénk betölteni, és hozzájárulni, hogy a statisztikák összehasonlíthatóak legyenek. Szeretném ennek a kérdésnek a fontosságát hangsúlyozni. Az elmúlt időszakban egyre inkább befelé az EU belső ügyeire koncentráltunk, de nagyon fontos, hogy összehasonlíthatóak legyenek a statisztikáink a világ többi térségével. A második kérdése Görögországra vonatkozott. A kérdése több részre osztható. Először annyit mondanék, hogy 2010 óta az Eurostat vizsgálja az adatokat, a Görögország által nyújtott statisztikákat, és nincsenek fenntartásaink. Mindig elmondjuk, ahol tudjuk, hogy a folyamatban lévő jogi eljárások azt a benyomást keltetik, hogy a statisztikák még mindig nem jók, de ez nem így van. Amint elmondtam, az Eurostat jóvá hagyta a görög statisztikákat a közelmúltban. A statisztikákért felelős biztos is hangsúlyozta ezt több alkalommal, illetve Dombrovskis alelnök és más illetékesek is, ami pedig a korábbi elnökkel szembeni eljárást illeti. Az Eurostat követi az eseményeket. Az Európai Bizottság és az Eurostat nem avatkozik be nemzeti jogalkotási eljárásokba, de mindent megtettünk az elmúlt időszakban az egyeztetési folyamatban Görögországgal együttműködve, hogy a statisztikák napirendre kerüljenek, vagy a statisztika témája, és az eredmény az volt, hogy törvényt fogadtak el Görögországban a bizottság ajánlása alapján, hogy Giorgio úr jogi költségeit megtérítsék. Jó hírrel tudok szolgálni, Giorgio úr költségtérítést kapott az első benyújtott kérelmére. Ez a legfrissebb fejlemény, amit el tudok mondani az ügyben. Köszönöm. Köszönjük a jó hírt, Pervans Perez. Köszönöm szépen, elnök úr. Az SND nevében nagyon jó munkát kívánok a megbizatására. Először szeretnék néhány témát felvetni, amelyekkel biztos, hogy foglalkoznia kell majd a megbizatása alatt. Tegnap Leszgáb elnökkel találkoztunk, és ő sokat beszélt a méltánytalan versenyről, az a statisztikai hivatal, valamint az úgynevezett szexi adatszolgáltatók között, hogy egy kicsit karikatúrát vonhatok a helyzetről. Jól ismert vita ez. Nagyon fontos, hogy a közvéleményben zajló viták megbízható statisztikákon alapuljanak. Az ön megbizatásán túlmenően ön szerint az európai gazdaság irányítással hogyan tud majd kapcsolatba kerül például az is specifikus ajánlások tekintetében, a, a nemzeti statisztikai hivatalok vajon rendelkeznek-e kellő eszközzel, hogy önöknek megbízható adatokat szolgáltassanak? Hiszen ha nem, akkor az önök finanszírozását is újra kell fontolnunk. Mit gondol erről az elképzelésről, hogyan tudunk önöknek segíteni, hogy a statisztika ne legyen egyfajta rigmus, amit mindenki ismételget, hanem hogy minden területen megbízható adataink legyenek. Második kérdésem, nagyon jól megállapította, hogy melyek azok a témák, amelyek lényegesek, a szociális kérdések, az egyenlőtlenségek és a visszaélések, a kiszolgáltatottság, de a foglalkoztatás kérdésére is ki kell térni. Számomra ellentmondást jelent ez, hiszen a strukturális a adatokat, a NAC 3-as szintre vonatkozó adatok befolyásolja, de a foglalkoztatási adatok nem NAC 3-as szintűek. Ezt hogyan tudják megoldani ezt az ellentmondást? És az utolsó szempont a tematikával kapcsolatosan, hogyan tudna ő segíteni nekünk abban, hogy olyan statisztikákat dolgozzunk ki, amelyek lehetővé teszik az Európai Uniónak, hogy a COP21-es kötelezettségvállalásokat teljesítsük a két fokos hőmérséklet csökkentéssel. Köszönöm szépen. Beresz asszony, eh, angolul folytatom a felszólalásomat. Köszönöm szépen a jó kívánságait. Tudom, hogy támogatásra van szükségem, nagy kihívás jelent ez a feladat. Az ön eh, felszólalása nagyon fontos kérdésekre tért ki próbálom ezt keretek közé szorítani. A párbeszédet úgyis folytatni fogjuk. Valóban foglalkoznunk kell a versengő, egymásra versengő információszolgáltatók kérdésével, hogy ez méltányos-e vagy semmi jó kérdés, de nem tehetjük meg, hogy tétlenül nézzük a fejleményeket, nagyon fontos, és ezt hangsúlyozni kell, hogyha a kompetitív részt nézzük, akkor relevánsnak és gyorsnak kell lenni. Hogyha a bizalmi részt nézzük, akkor a bizalmon kell dolgoznunk, a megbízhatóságon. Nem vehetjük készpénznek, hogy mindenki a hivatalos statisztikákból és az Eurostatból fog dolgozni. Most már ez nem alaptétel. Ami az országspecifikus ajánlásokat illeti, amiben segíten, segíthetnék a munkánkat, az egyszerű válaszom az, hogy legyenek önmaguk, vagyis továbbra is emeljenek hangot amellett, hogy kezdetektől a vitában fel kell használni a statisztikai adatokat, például az gazdaság és monetáris euló unió elmétéséről van szó, vagy a feltételességről. A következő időszakban a források kiosztásával kapcsolatosan és a feltételességgel kapcsolatosan. Nagyon jó kérdés, hogy a feltételek teljesülését hogyan mérjük. Ez is már statisztikai kérdés. Kérem, hogy hallassák hangukat azzal kapcsolatosan, hogy a döntéshozatali folyamatban közvetlenül a kezdettől vehessünk részt, és a mérésekben. Most négy rendeleten dolgozunk, és úgy tájékoztattak, hogy nagyon is támogatják a trialógusban az eh, mi munkánkat. A tagállamokra szükségünk van, nem csak erőforrás ez, hanem annak a kérdése is, hogy a tagállamok megértsék, gyorsabban kell lépnünk. A nemzeti statisztikai hivataloknak, intézeteknek ezt a platformot eh, meg kell vizsgálniuk, és a felmérések ből tovább kell lépnünk, és új adatforrásokat kell használnunk. A konkrét trialógusokban e, részt kell vennünk a keret rendelet tárgyalása során. A szociális kérdésekkel kapcsolatosan Valóban ezek egyre nagyobb súlyjal szerepelnek a terveink között, a gazdasági statisztikák e, hagyományosan mindig is úttörők voltak. Az időszerűség nagy kérdés. Tavaly kezdtük ezt, és segítettek is önök a tagállamokkal folytatott tanácskozásban, vagy egyeztetésben. A szociális és életfeltételekre vonatkozó adatok két év helyett már egy éves aktualitással érkeznek, de még mindig van sok munkánk itt a regionális szint alkalmazása tényleg lényeges. Ez számomra is prioritás. Az előrelépés útja az, hogy térinformációt használhassunk fel, a geokódokat statisztikai adatokkal össze illesszük, és így egy alacsonyabb agregációs szintet fogunk tudni használni a COP20-on. Egy ügyet napirenden van, több új indikátort vezettünk be a fejlesztés kapcsán. Itt is azt kérem, hogy töltsék be a szerepüket. Hangsúlyozni kell, hogy az adatok mindig nagyon szükségesek a döntéshozatalban. Köszönöm. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Dyrektor! Köszönöm, elnök úr, köszönöm, igazgató asszony. Az európai statisztikák témájában az ECR csoport frakció úgy gondolja, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartanunk, valamint a Nemzeti Statisztikai Hivatalok függetlenségének követelményét. Az európai statisztikákkal kapcsolatos rendelet, 2012-es rendelet ez, megpróbálta javítani és erősíteni a függetlenséget azzal, hogy kiterjesztette az autonómia az autonómiát a nemzeti hivatalokra és igazgatóságokra. El tudja fogadni az Eurostat működésével kapcsolatos változásokat? Ön legjobb tudása szerint a nemzeti hivatalok és az Eurostat közötti együttműködés javult, konkrétabbá vált, hitelesebbé vált, vagy pedig rosszabb lett? Lát-e valamilyen különbséget? Illetve a gyakorlatban a nemzeti hivatalok nagyobb mértékben vesznek részt a döntéshozatalban, a teljes folyamat és rendszer működésében. Lát-e arra lehetőséget, hogy a jelenlegi jogszabályokat a e tekintetben tovább javítsák. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez is nagyon fontos aspektus. Az EU kapcsolata a tagállamokkal nálam ebben a kategóriában szerepel ez. A statisztikai rendeletet olyan irányban változtatták meg, hogy a szakmai függetlenség erősödjön, valóban így van. Az egyik konkrét elem a változásban a kötelezettségvállalás a bizalmas adatkezelésre, és egy társértékelés is indult az egyes statisztikai intézetek tekintetében. Az Eurostat egy jelentést is készít majd a törvény végrehajtásával kapcsolatosan, különösen a társértékelés érték eredményeiről, majd június elején bocsátjuk ezt a tanács és a bizottság és a parlament elé, majd akkor részleteket is elárulok, ami pedig a törvény végrehajtását illeti, ezt nyomon követjük természetesen, és meggyőződésem, és gondolom, hogy mindenki így gondolkodik, a kollégáim is, a Nemzeti Statisztikai Intézettek igazgatói, hogy a törvényváltozások nagyon fontosak voltak abban, hogy a Nemzeti Statisztikai Intézetek helyzetét megerősítsük. Ebben önöknek fontos a szerepe, segítettek ezen törvény elfogadásában. Úgy érzem, hogy támogatnak a statisztikai intézetek elnökei, és az együttműködést is folyamatosan erősítjük, közösek a kihívások, ez nem csak az Eurostatra vonatkozik, hanem minden eh, nemzeti statisztikai hivatal találkozik ezekkel a kihívásokkal, új technológia, verseny és eh, a más források felhasználására vonatkozó nyomás. Közös prioritásokra van szükség a következő 7 évre nézve a tagállamokkal jó az együttműködés, és úgy gondolom, hogy így kell tovább lépni az európai statisztika területén. Amint ön is elmondta, az adatokat nemzeti szinten állítják elő, ezért létfontosságú nemzeti statisztikai intézetekkel való együttműködésünk. Köszönöm. Mrs. Birnik, yes. Köszönöm, Birnik asszony. Köszönöm. Három kérdésem lenne. Az első úgy gondolja, hogy a költség és deficit helyzetet a stabilitás és növekedési paktummal kapcsolatban az adatokat pontosítani kellene? Második. A tagállamok között és az Eurostat és a tagállamok között van-e bizalomhiány? Illetve elegendő a bizalom ahhoz, hogy a feladatukat megfelelően ellássák? Végül az Európai Statisztikai Programban az Európai Parlament azt szeretné, hogy a bizottság tíz prioritása mellett még más ö, területek is szerepeljenek. Ön mit gondol erről, illetve mit gondol, milyen határa a statisztikai mennyiségnek, amit elő tudnak állítani? Köszönöm szépen, Vérnik asszony, nagyon konkrétek, pontosak ezek a kérdések először is. Hogy mondjam el, a költség, az adósság és deficit statisztikákat illetően. Ez a terület, amivel a legtöbb energiát fektetünk, mert ez az egyetlen olyan terület, ahol az Eurostatnak auditáló jogkörei vannak, ahol ellátogathatunk a tagállamokba, megnyitjuk a az állami költségek, az állami kölcsönök és más tételek helyzetét. Tehát ez egy napi feladat számunkra minden egyes alkalommal, amikor a stabilitás jogkörében tevékenykedünk. Tehát lehet, hogy nem ez a legkiemeltebb területünk, de a monetáris unió és a gazdasági irányítás elmélyítése, különösen az európai szemeszter keretében nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy a statisztikák, amiket begyűjtünk, valójában a célt szolgálják-e. Tehát nem csak a mennyiségről van szó, hanem arról is, hogy elég releváns-e az adatmennyiség, elég gyorsan begyűjtjük el és a fit for purpose kategóriának megfelelnek-e. Második kérdés a bizalmat, illetően nem, én nem érzem úgy, hogy bizalom hiánya lenne fenyegetettség, vagy vonakodás a tagállamok részéről. Én ezt már korábban mondtam, hogy eléggé úgy érzem, hogy a partnerség jól működik. De igazából ez egy munkamegosztási kérdés hogy lehet leghatékonyabban megosztani a statisztika előállítási terheket. A, azt a kérdését illetően, hogy mi a helyzet a parlament által javasolt módosításokkal, a GDP and beyond -dal. A tárgyalóasztal másik oldalán ültem, amikor ö, napirendre került ez a kérdés, hogy a GDP-t például ki kell egészíteni környezetvédelmi mutatókkal, bevételi megoszlási mutatókkal és jóléti mutatókkal. Próbáljuk ezt megtenni, de megpróbáljuk hozzáegyeztetni a jelenlegi kihívásokhoz, mint például a fenntarthatósági célok, vagy a körkörös gazdaság, egy teljes eredmény táblát állítottunk fel, amely nagyon jól használható a döntéshozatalban ezen a területen, úgyhogy igen, dolgozunk a GDP and Beyond témakörében, hogy konkrét politikai kezdeményezéseket tegyünk. Köszönöm, Sven Gigolt. Először is én is szeretnék gratulálni a kinevezéséhez. Ennek nagyon örülünk. Mindig az volt a benyomásunk, hogy ön a lépések, a gyakorlat embere. Ezt nagyra tartjuk. Ugyanakkor nagyon akaszt minket a görög eset. Soha nem láttunk még ilyet, hogy egy statisztikust üldözzenek mind a bírósággal, mind a politikusi szféra támogatásával. És most már másodjára kérjük azt, hogy Georgi úrat meghívjuk ide a parlamentbe, és elkerülő válaszokat kapunk mindig a bizottságtól, pedig írásban nyújtjuk be a kérésünket. Ez, ez szégyen teljes. Nem tudom, a bizottság itt van? Megengedhetetlen. Nem tudjuk elérni, hogy miközben üldözik azokat, és jogi kockázatnak vannak kitéve, akik a statisztikai adatokat gyűjtik, közben jó munkát végezünk. Én úgy érzem, hogy átléptük a határvonalat. Aztán lenne egy javaslatom. Ahogy ön is tudja, van egy statisztikai programunk, és hát volt itt egy kis elégedetlenség ezzel kapcsolatban, mert a múltban a statisztikai program bizonyos elemeit nem tudtuk megvalósítani. Talán jó lenne, hogyha az éves rendszeres találkozónk előtt lenne egy lista arról, hogy milyen elemeket sikerült megvalósítani, miket nem, nem akarok egyet kiemelni, de ennek a parlamentnek nagyon fontosak a társadalmi és környezetvédelmi kérdések és a statisztikák ezen a területen. Nagyon fontosak lennének számunkra. Tehát jó lenne, lenne egy éves jelentésük. És az eszmecserét követően lehetne egy gyors jelentést összeállítani most, hogy mik az új elemek a programjukban, mi, mint jogalkotók és költségvetési keret megszabók, milyen kitűzéseket kell, hogy kitűzünk magunk elő. Köszönöm, és sok minden szépet kívánok a jövőre nézve. Köszönöm, és köszönöm a támogatást, és nagyon köszönöm, hogy érdeklődnek, és aggasztja önöket ez a témakör. Ennek nagyon örülünk, mert legalább ezzel visszajelzést kapok, hogy releváns a munkánk. És azt hiszem, hogy nagyon jó javaslat az, hogy konkrét írásos dokumentumon alapuljon a jövőbeni együttműködés. Elnök? Visszakérdeznék, hogy a párbeszédet illetően ez lehetne, hogy megelőzően legyen? Igen, Gatyéri úrral majd megbeszélem, hogy hogyan lehetne ezt előkészíteni. Igen, koordinátorokat lehet, hogy kineveznénk, és akkor opciókat majd áttekintünk. Viergász úr? bom dia, vou falar em português. Akkor portugálul fogok hozzászólni. Uh, uh, eu gostava... Rendben. Akkor két kérdésem lenne, az egyik egy általános, a másik specifikus. Az általános kérdést illetően. Nos, az irányítási rendszer hogy néz ki az Eurostatban? A következőt szeretném tudni. Ha jól értem, akkor az intézmények, a nagy közönség és az újságírók körében nagy az igény a statisztikákra. Erre kellene reagálni. A probléma azonban az, hogy hogyan. Ön hogy látja? működik a rendszer, működik a partnerség a nemzeti statisztikai rendszerekkel. A rendszer lehet javítani? Mi a helyzet a társadalmi pillérrel? Az Euróstatnak a képezete hogyan áll készen arra, hogy a változó igényeket fölvegye a harcot. Hallgatják, meghallgatják az érintettek véleményét? Ez lett volna az általános kérdésem, a specifikus kérdést illetően. Az adóelkerülés és a, család, és a csalás kérdése. Ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban külön bizottságokat is felállítottunk. mindig arra a következtetésre jutunk, hogy egyre több információra van szükség azt illetően, hogy milyen elterjedtek ezek a tevékenységek. Továbbá a cégeket egyre nagyobb kötelezettségek terhelik az információszolgáltatásra. Mm, országalapú jelentéseket is igényelnek a tagállamoktól. Én szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy mit tud mondani? A parlament azt kérte, hogy kapjunk, kapjanak több információt. Folyik ezzel kapcsolatban a munka? Az önök hivatal felkészült arra, hogy megbirkózzon ezzel az adat áramlattal? Mert ez lenne a jogalkotásunk gyümölcse. Köszönöm szépen, Viergas úr. So you see that this is an exciting job, um, and after one year when... Egy év után, mert egy évvel ezelőtt jártam itt utoljára, és megkérdezték, hogy még mindig akarom ezt a munkakört betölteni. Persze, hát ez egy nagyon nagy kihívás, és az az érzésem, hogy az ember még mindig tehet valamit az asztalra. Tehát nagyon sok kérdés volt a kérdéseiben elrejtve, tehát valóban jól látja, hogy mi a kérdés lényege, a kereslet és a kínálat. A keresletet illetően különböző felhasználók érintettek. Vannak a fő felhasználók, az Európai Parlament, az Európai Bizottságnak az egységei. Van egy európai statisztikai tanácsadó ö, csoportunk, itt kutatók, média, újságírók, parlament és más-más felhasználók is tagjai. Konzultálunk velük rendszeresen, ezen kívül vannak közkonzultációk, ahol a nagy közönség is témákat vethet fel, tehát összegyűjtjük az igényeket, és utána tartjuk a kapcsolatot a tagállamokkal. mi számokat nem állítunk elő, a számokat maguk a tagállamok állítják elő. Aztán én hogy látom a helyzetet? Egyre inkább úgy látom, hogy a költségvetés a kulcsa mindennek. Mindig prioritásokban kell gondolkoznunk a megszorítások miatt. A nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk magukra a nemzeti statisztikai hivatalokat. Hogy nemzeti szinten is az SH-k támogatást adjanak. A második kérdés az az, hogy hogyan oldjuk meg ezt a témát. With surveys, because it's expensive, it's burdensome, and it's slow. De ez igen nagy teher, és igen lassú folyamat, és különböző erőforrásokra van szükségünk. Úgyhogy új erőforrásokat kell felkutatnunk. Úgyhogy ezek az alapkérdések. A prioritásokat hogyan jelölhetjük ki? Nyilvánvalóká kell tennünk, hogy az erőforrásokat megfelelően használjuk fel. Aztán a következő kérdés az adó elkerülés. Emlékszem még, amikor Kotyéri úr és Gigold úr felvetették ezt a kérdést a triológusban. Ahhoz, hogy az adó elkerüléssel megbirkozunk, hát ez nem feladatunk, csak hogy mondjak egy fontos példát. Digitalizáció, a megosztó gazdaság felveti a közvetítő pontoknak a helyzetét. Mondjuk egy cég, amely internetszolgáltatásokat nyújt. Önöknek kell dönteni, hogy milyen alapon kérik az információszolgáltatást, adó alapon. A mi feladatunk az, hogy ezt végrehajtsuk. Hány alkalmazottjuk van, mekkora bevételük, és így tovább. Olyan információt kell adnunk, ami alapján eldönthették, hogy történik-e adó eltörős vagy sem. Aztán a múltban az Eurostat csak a végeredményekkel törődött. Most már egyre inkább összehasonlító statisztikákat kérünk tagállami alapon. Ez a munka megosztásnak a lényege, és hogy együttműködjünk az NSH-kkal, és beküldjék a statisztikáikat, mi pedig segítünk abban, hogy ők is elvégezhessék a munkájukat, mert mindenkinek nemzeti szintű feladatai is vannak. Köszönöm. Úgy látom, hogy más nincs itt, ugye Szilva Perej úr. Köszönöm szépen, én is portugálul fogok beszélni. Szeretném Önt melegen üdvözölni, és meg szeretném erősíteni, ahogy Ön is említette, a statisztikai adatok rendkívül fontosak időben megbízhatóan kell, hogy rendelkezésre álljanak, és összehasonlíthatónak kell lenniük. Ez nagyon fontos feltétele annak, hogy a társadalom tudja, hogy milyen gazdaság és egyéb körülmények között található. Nem csak az állami szerveknek fontos ez, hanem a gazdasági szereplőknek is fontos, hogy a társadalom megfelelő ismeretek, információk alapján tudjon vitákat lefolytatni. Két kérdésem lenne önhöz. Az első a következő. Az intézkedéseket hogyan tudná osztályozni? Statisztikai műveletekről van szó, amelyek nagyon fontosak a gazdasági irányítás terén. Azt hiszem, ön is egyetért azzal, hogy tulajdonképpen két problémával kell szembesülnünk. Az első az, hogy mennyi ideig tart ezen statisztikai műveletek osztályozása. Vannak olyanok ugyanis, amelyek hónapokig, vagy még hosszabb ideig elhúzódnak. Ezt nem igazán értjük, hogy miért van így. Portugáliában például hónapokon keresztül folyt a vita a Nemzeti Statisztikai Hivatal, a pénzügyminiszter és az Eurostat között az tőkésítés témán miában egy állami tulajdonban levő banknál. Hogyan lehet ezeket most minősíteni, hogy itt rendkívül intézkedésekről van szó, vagy sem? Hogyan lehet tehát a döntéshozatali folyamatok idejét lecsökkenteni? A második kérdés ehhez kapcsolódik. Ez a késlekedés valahogy arra kíván uh, utalni, hogy a szabályok uh, nem egyértelműek? Hogy lehet az, hogy uh, az egyes európai intézmények, például a statisztikai hivatal másképpen érték, értelmezi a szabályokat? A kormányok hosszú ideig döntenek, és aztán másképp értékelik a statisztikai adatok a szempontjából mindezt. Tehát mit tehet az Eurostat ennek érdekében? Hogyan tudja világosabbá tenni a szabályokat annak érdekében, hogy mindenki, főleg azok, akik a gazdaság irányítás részei, könnyen érthető elvek alapján tevékenykedjenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Pereira úr. Ezek a kérdések rendkívül fontosak, és így beszélhetek egy olyan területről, amely nem egyértelmű a statisztikai tevékenység. Pontosan arról van szó, amely arra utal, hogy bizonyos műveleteket statisztikai szempontból hogyan lehet kezelni. Először is, hogy mondjam el, hogy tökéletesen egyetértek azzal, hogy a szabályoknak egyeteműeknek kell lenniük, előreláthatónak és átláthatónak. Ezért tavaly, amikor kineveztek a főigazgatói tevékenység ellátására, olyan eljárásokat akartam kidolgozni, amelyek pontosan ilyen esetekre vonatkoztak, hogy hogyan lehet ilyen esetben szabályokat alkotni, milyen időkeretben, mennyi ideig kell megvitatni ezeket, és mikor kerülnek végrehajtásra. Ugyanis bizonyos átláthatóságra van szükség, illetve a statisztikai hivataloknak időre van szükségük, hogy ez szabályokat alkalmazhassák. Aztán van egy másik dolog is, amiben, ami hiszem, hogy fontos, és már tavaly is ebbe az irányba mozdultunk el, éveken keresztül az emberek a statisztikai adatokat úgy tekintették, mint olyan adatokat, amelyek a múltbeli dolgokról számolnak be. Most azonban már a jövőbe tekintünk, főleg ha nagy beruházásokról van szó, ugyanis fontos a beruházók számára, ha nagy európai beruházásokról van szó, hogy ne csak a kockázatokat és az előnyöket ismerjék, hanem most statisztikailag hogyan fogják kezelni ezeket a műveleteket. Úgyhogy az Európai Beruházási Bankkal együttműködve tárgyalásokat kezdtünk a tagállamokkal, azokkal, amelyek a bankokkal együtt pénzügyi eszközöket dolgoznak ki, hogy mm, módszertani útmutatást próbáljunk nyújtani a legfőbb ilyen eszközök vonatkozásában, mint például a koncesziók, az energia, terén. Hogy meg tudjuk magyarázni azt, hogy az új pénzügyi eszközöket hogyan fogjuk tekinteni statisztikai szempontból. Ezen kívül módszertani tanácsot is kezdtünk adni, hogy ex ante, tehát előzetesen a statisztikai hivatalhoz lehet fordulni az adott országban, mert ismerik a nyelvet, a környezetet, és aztán ők megtárgyalhatják az Eurostattal, hogy mi a helyzet az adott esetben, hogy szükség van-e tagállami szakértőkre annak érdekében, hogy az adott műveletet azonos módon kezeljék az összes tagállamban. Tehát a módszertani tanácsadás ebben áll, illetve átláthatóságban, hogyha egy tagállam előzetesen vagy ex post, utólagosan kér tanácsot, akkor tanácsot kaphasson, hogy ebből mások is tanulhassanak. Két igen kényes területet is említett, itt szeretnék pontosítani. Ismerem a portugál esetet, mert természetesen tudom, hogy mi folyik az Eurostatnál, és azt hiszem olyan határozatokra utalt, amelyek hogyan is fogalmazzak, nem föltétlenül úgy kezeli őket, mint a versenyfőigazgatóság. Az Eurostat másfajta statisztikai kritériumokat követ. Aztán, amikor azt mondjuk, hogy az intézkedések nem az Eurostathoz tartozik, hogy az, e hanem inkább az ECFIN-ben dolgozó kollégák hatásköre ez, Nos, nálunk azt kell csak eldönteni, hogy az adósságra, deficitre hatása van-e ennek az intézkedésnek, és igen, mennyi. De nagyon fontosak ezek a kérdések, köszönöm önnek, mert így el tudtam magyarázni azt, hogy milyen új, egyre fontosabb szerepünk van, hogy útmutatást nyújtsunk, átláthatóságot biztosítsunk az új pénzügyi eszközök esetében is, és ez újfajta irányítást e, jelent. Köszönöm szépen, Szorú képviselő. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy a hangom ilyen szörnyű. Utalt a nagy technológiai változásokra, amelyek most folynak a, szemben a hagyományos statisztikai technikákkal. Említett a, a mesterséges intelligenciát, stb. stb. Tegnap este is hallottunk a kollégájától mást. De ezek az újdonságok óriási kihívást is jelentenek az adatok gyűjtése terén szemben a hagyományos módszerekkel. A magánszférából, a cégektől való adatgyűjtés terén. Ma ott van az internet. Óriási adathalmazt tárnak elénk a különböző keresőrendszerek. Statisztikai szempontból Ugye a nemzeti statisztikai hivatalok és persze az Eurostat is figyelembe vesz bizonyosakat ezek közül. Beszélni kell erről különböző alkalmak miatt. Például volt egy jelentés az innovációról, olyan technológiai innovációról, ahol óriási monopóliumot jelentenek az adatok, például a versenytársak vonatkozásában. Nos, ezek az adatok olyan mennyiségben állnak rendelkezésre, amelyre még nem volt példa. Biztosak vagyunk benne, Hogyha például a személyes adatokat egy cég felhasználja, akkor ne legyenek más ö, célra felhasználva. Tehát szeretném a véleményét hallani ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyzet ezekkel az adatokkal, amelyek esetleg a kormányzás kezébe is kerülhetnek. Nagyon köszönöm, nagyon jó kérdés volt ez. Gyakrabban szeretnék eljönni önökhöz, mert nagyon fontos aspektusokat, kihívásokat említett meg. Nos, a következőképpen szeretnék válaszolni. Először is a statisztikusok, akik szeretnek játszadozni az adatokkal, új lehetőségeket feltárni. Nos, 2013 óta kutatást végzünk rendszeresen a nemzeti kutatási és statisztikai hivatalokkal, hogy hol lehet az új forrásokat felhasználni, például a mobilrendszerek, a Facebook, a Twitter, a kollaboratív platformok adatait felhasználni, vagy egyáltalán, hogy felhasználhatók-e ezek a hivatalos statisztikai adatok esetében. Az első kísérleti eredmények már megszülettek, az eredmény az volt, hogy a legtöbb esetben a már létező forrásokat kiegészíthetik ezek az adatok. Azonban ezt a szakembereknek kell megvitatni, mert szeretnek a statisztikusok játszadozni a számokkal. Ami viszont itt most sokkal fontosabb, hogy ezen kutatások során nagyon sok alapvető problémára bukkanunk, amelyeket ön is felvetett. Például az első ilyen az adatforrásokhoz való hozzáférés, amelyek általában magánkézben vannak. Ez alapvető kérdés, mert ahhoz, hogy fenntartható statisztikai adatokkal rendelkezzünk, hozzá kell férnünk ezekhez az adatokhoz. És az elkövetkező évek során azt hiszem, hogy ez is egy olyan terület lesz, ahol az EU, hölgyeim és uraim, önök is óriási feladatot tudnak felvállalni, mert ugye itt adatok által irányított gazdaságról beszélünk, és végül is mi a szaj, fölmerül a kérdés, hogy mi a szerepe az adatoknak a különböző szakpolitikák végrehajtása terén. Nos, a nemzeti statisztikai hivatalok egy úgynevezett ellendokumentumot készítettek. Ez elég ritkán fordul elő, hogy bizonyos nyilatkozatok mögé felsorakozik az, felsorakozik az összes tagállam. Tehát a statisztikai hivatalok számára alapvetően fontos az adatokhoz való hozzáférés problémájának megoldása. Aztán a magánjellegű kezelés, a bizalmas jellege az adatoknak. Május 18-án lesz ezzel kapcsolatban egy új megoldási javaslat, mert a magánkézben levő adatok szélesebb körű felhasználása, vagy a digitális forrásokból származó adatok felhasználása, ez úgynevezett gép által létrehozott adattár felveti a magán szféra védelmének kérdését, hogy hozzá lehet-e férni ezekhez, vagy tiltani kellene mindezt. Mindezek ugye adatvédelmi kérdések. Úgyhogy nyilván előrelépés történik a pusztán statisztika jellegű munka terén, de vannak alapvetően struktúrális kérdések, hogy hozzáférhetünk ezekhez az adatokhoz, kell-e érte fizetni, anonim jelleggel kell-e őket kezelni. Ezek már azért fogósabb kérdések, mint az egyszerű kalkulációs kérdések és az informatikai eszközök kérdése. Köszönöm. Ami az adatok felhasználását illeti, ez is fontos kérdés. Strong uneasiness uh, with that, but Pervás Perez. Pervás. Igen. Renato Szororó kérdése már kapcsolódott azokhoz az aspektusokhoz, amelyeket uh, feltettem a kérdésemben, hogy a sexy big data és az idézőjelben idejét múlt, vagy ódivatú statisztikák, ezeket valahogyan össze kell egyeztetni. Elmondták, hogy a nemzeti statisztikai hivatalokat mozgósítják ebben az ügyben, és hogy közös eszmecserét folytatnak velük, hogy nagyjából mindenki ugyanabba az irányba húzzon. Vannak már létező partnerségek a statisztikai intézetek és a nagy adatszolgáltatók között? Talán eh, ebben az értelemben kellene továbbfejleszteni a jogszabályokat? Felvetette a kifizetéseknek a kérdését. Tegnap Giovannini úrral is felmerült ez a kérdés, vagyis, hogy a hozzáférés ára, az információ hozzáférés költsége, a Bloomberg egy olyan modellt dolgozott ki, a, ami nagyon drága adatszolgáltatást tesz lehetővé, de ami folyamatosan tovább fejlődik, és profitot termelnek belőle. Az a benyomásom, hogy megpróbálják megkerülni a statisztikai hivatalokat, és azzal mi a helyzet, akinek szüksége van ezekre a statisztikákra? Ez olyan kérdés, ami például a pénzügyi piacok esetében egyre relevánsabb lesz, azért is, mert vannak új struktúrák, amelyek egyre több adatot gyűjtenek. tovább kell fejleszteni a jogszabályokat, vagy eseti alapon kell szerződéseket kötni? Hogyan tudjuk kezelni ezt a dimenziót? Köszönöm a kérdését. Nagyon fontos kérdés ez és hogy válaszoljak, valóban együttműködünk a Nemzeti Statisztikai Hivatalokkal, intézetekkel, megpróbáljuk elősegíteni az adatcserét, ahol a nemzeti jogot már megváltoztatták az adathozzáférés biztosítás érdekében és a partnerségek érdekében. Franciaország jó példa, úttörője ennek az erőfeszítésnek, hogy hozzáférést nyújtsanak, adjanak az adatforrásokhoz. Igen, különböző partnerségeket is kiépítünk különböző konfigurációkban, hogy hozzáférést kapjunk, közös kutatásokat végezzünk mobil például, a Google-lel, vagy különböző hálózatokkal, a közösségi média szolgáltatókkal, és nagyon érdekes, hogy a magánszektor is egyre érdeklődőbb ez iránt. Bizonyos példákat érdemes megvizsgálni, vagy kialakítani modelleket a partnerségre. Lesz egy olyan időpont, amikor az adathozzáférést szabályoznunk kell a statisztikai célokra, tehát hogy magánadatot hogy lehet erre felhasználni. Nagy kérdés, hogy hogyan kell ezt megtenni, vagyon a nemzeti hajtóságokra hagyjuk-e ezt, legyen ez egy irányelv, egy rendelet, vagy statisztikai rendelet, vagy témánként szabályozzuk ezt, de meggyőződésem, hogy az ügyben majd valamilyen döntést kell hoznunk és szabályoznunk kell. Különben most vannak partnerségeink, de ezek bizonyos ideig tartanak csak, és a fenntarthatóságot nem biztosítják vagyis hogy statisztikák előállítására használhassunk magánadatokat. A másik oldalon a partnernek is szüksége van szabályokra, egyértelműségre, hogy ki fizet, mit fizet, mik a feltételei ennek az együttműködésnek. Nagyon fontos ezeket tisztázni. Köszönöm szépen. Anna Miranda a spontán felszólalások sorában. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos hogy a nők is jelen legyenek, és az üvegplafont áttörjék, mint a statisztikai hivatal esetében nem sokat, nem sokszor látjuk, hogy nő foglal el ilyen beosztást. Gratulálok ehhez a sikerhez. Elmondta, hogy nagyon sok adatot politikailag használnak fel, vagy a választásokban. Én Galiciából jöttem, de Tudom, hogy a kohéziós szinten, illetve társadalmi szinten mikor használnak fel bizonyos adatokat. Nagyon fontos a rendszeresség, az, a kritériumok kibővítése. Mondok egy példát a kritériumok kibővítésére. Kohéziós politikai, a NAC statisztikai szintek tekintetében a GDP-t felhasználjuk, és az átlagos jövedelmet, mint adatot. A gazdasági és pénzügyi válság és az élet feltételek egyre kiszolgáltatottabbá vagy bizonytalanabbá válása miatt változik a helyzet. Ott van a munkavállalási feltételek, a bizonytalan munkavállalás, az emberek élete, a statisztikai egységek a jelenlegi mérésekben Ezekből kiderül, hogy bizonyos térségek gazdagabbnak tűnnek, de ha megnézzük, hogy milyen az életminőség, nem is annyira gazdagok, hanem inkább szegények. Ha megnézzük, hogy milyenek a szerződések, a munkaszerződések, hogy csökkentik a szociális szolgáltatásokat, az egészségügyi szolgáltatásokat, ott van az energiaszegénység, vannak tehát új kritériumok, amelyek az európai állampolgárok életmódjának megfeleléséből adódnak. Ebben az értelemben a frakciónk szeretne majd új adatokat, vagy feltételeket, kritériumokat is felvetni, hogy az európai valóságot meg tudjuk figyelni, a statisztikák kidolgozásában a fiatalok bevándorlását, vándorlását nem méri senki, pedig tömegesen vándorolnak el bizonyos tagállamokból a fiatalok, csökkentve a szolgáltatások, a munkaerőpiac kínálati oldalát. Szeretnénk majd az Aurostratnak átadni bizonyos kérdéseket, megfontolásokat, hogy a kritériumok bővítését fontolják meg. Köszönöm. Uh, thank you very much, Eugene. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes gyakorlati példákat mondott arra, amit én általánosságban fogalmaztam meg, hogy a statisztikák relevanciájával is foglalkoznunk kell. Szeretném a gyakorlati példáit lefordítani a statisztika nyelvére. Az új foglalkoztatási formák, a különböző szociális csoportok, különösen a fiatalok helyzetének vizsgálata. Nagyon fontos, hogy az agregátumokon túllássunk, mikroadatokat is kell vizsgálnunk, a, a megoszlást, és diszagregációra van szükség. Cross-border, you know, the different a különböző besorolások kezdik elveszíteni a jelentőségüket már az állam, önkormányzat, megye felosztás ideje lassan lejár, érdekes időket élünk. Köszönöm a kedves szavait is, én is büszke vagyok, hogy én vagyok az első női főgazgatója az Eurostatnak. Remélem, hogy én is bizonyítani tudom a gyakorlatban, hogy a nők kiváló munkát tudnak végezni. Az elnök bizonyára így lesz. Köszönöm ezt a nagyon tartalmas eszmecserét, nagyon érdekes volt. Mutatja, hogy mennyire érdeklődnek a kollégák egyre inkább a statisztika kérdései iránt ebben a szakbizottságban. Pontosan Tudjuk, hogy a statisztikák nagyon sokféle ügyel foglalkoznak, nem csak technikai eszközről van szükség, van szó erről, ennél sokkal többről. Folytatni fogjuk ezt a párbeszédet, nem csak éves eszmecserék lesznek, célzott végrehajtásra is sor kerül majd az eszmecserében, a dialógusban, ezt megpróbáljuk majd formai keretek közé szorítani. So, let's say that's called a, uh, a uh, light arrangements of, uh, of, of cooperation. So, hogy ilyen informális együttműködési formákat is ki tudjunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm a figyelmet. Nagyon jó volt itt lenni, gondolatébresztő volt, és megerősíti bennem, hogy milyen érdekes feladatot kaptam. Folytatni fogjuk az együttműködést. Köszönöm. Most Markus Ferbernek átadom az elnöki széket. Yeah, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Roberto. Mivel 10 perccel előre szalasztunk, nem tudom, hogy itt van-e a tárgyaló csoport, minden esetre az előadó már megjelent. Az előadót kérdezem, hogy van-e még pár perc türelme, mert nem érkezett meg a teljes csapat, úgyhogy rövid időre, legfeljebb 5 percre most felfüggesztem az ülést.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 So, colleagues, as uh, we are now in the schedule again, we come to point number 12. The Akkor 12-es napi rendi ponttal folytatjuk az Európai Parlament és uh, a tanácsi rendelet az elszámolási kötelezettség, elszámolási kötelezettség felfüggetés, felfüggetése, és így, és így, és így tovább. Akkor a, az EMEA az áttekintését illetően 32 módosító érkezett januárban. Múlt hónapban vitattuk meg az ECOM-on, most pedig 249 újabb módosító érkezett, úgyhogy nagyon szívesen megadom a szót az előadónknak, Werner Langennek. Nutze meine Muttersprache äh, und darf Köszönöm szépen, elnök úr akkor 277 módosítunk van összesen. Igazából mindegyik ugyanabba az irányba mutat. Nevezetesen a kockázatok csökkentését irányozzák elő, illetve hogy milyen kötelezettség csökkentés lehet megvalósítani a cégek számára. Ez a tendenciája a bizottság javaslatának is, úgyhogy nem is szólok erről. Elszámolási kötelezettség, kivételek a nyugdíjalapoknak, nem pénzügyi ügyfelek, stb. stb. Ma igazából arról van szó, hogy a módosító javaslatokat hogyan csoportosítsuk. Felsorolom a témákat 277 módosítónál jó sok idő kell ehhez. Die Behandlung der äh, alternativ... Az alternatív äh, beruházási alapok, az OTC-k, a kis pénzügyi ügyfelek, ez az egyik téma, itt különböző módosítók érkeztek. Lamassur, Hayes, Tremuza, Jacek, úgyhogy több frakcióból is érkeztek módosítók, aztán az alkalmazást illetően Swinburne asszony, itt talán lehetséges lenne, hogy a definícióban két kompromisszumot javasoljuk, ezt a hivatalom megteszi, aztán majd meglátjuk. Aztán a következő az elszámolási kötelezettség feloldása, illetve a marzsok kérdése, néhányan a derokációval szeretnének élni a küszöb el nem éréséhez, de az elszámolási kötelezettség a clearing azért marad. Lambert úr, én adtunk be módosítókat, viszont Swinburne asszony ellen értelmű javaslatot adott be, ez konfliktust eredményezhet. Aztán a küszöbértéknek a számolása, itt is különböző elképzelések vannak. A többség 30 napot, vagy 12 hónapot javasol, hogy hogy fog kinézni pontosan a módszer. E, a bizottságnak kell nyilatkozni ezzel ö, kapcsolatban nyilatkozni. Aztán a frontloadingnak a kérdése. Az egyetlen, aki ellenzi a frontloadingot, az Lambert úr, mindenki más támogatja. De nem látom, hogy Lambert úrnak hogy lehetne itt többséget nyerni. Aztán a kétoldalú marzsok. Itt is több módosítóan Ferber, Langen, a csoporton belüli tranzakciók, itt megint a küszöbb mele, ö, merül fel, a clearingnek, az elszámolásnak a kötelezettsége, de igazából a bizottság javaslatát követjük. Aztán a Fair, Reasonable, Non-Discriminatory Transparent System, a FRONT kérdése. Itt egy plusz kritérium került bele. Aztán az ESMA és a bizottság kell, hogy ellenőrizzék, hogy a clearing rendszer hogyan javítható, illetve hogyan lehet elkerülni az érdek összeütközéseket. A preambulum bekezdésekből a 9-es, a cikkekből a 4 per A és a 85-ös cikk vonatkoznak ide. Aztán a nyugdíjalapoknak a kérdése. Itt egy három éves plusz két éves derogációs időszakot javasol a bizottság. Három év Swinburne, Lambert Langen támogatják az öt éveseket, illetően Swinburne asszony ezt is támogatja. Aztán a plusz meghosszabbítást plusz kettővel, illetve állandóan meghosszabbíthatóvá tenni az időszakot. Itt a bizottságnak van egy külön jelentése, amely gyakorlati kérdéssel foglalkozik, mi szerint az életbe lépést követő két éven belül véglegesen döntsenek ez ügyben. Aztán az ESMA-nak egy külön jelentése a nyugdíjalapokról, hogy hogyan lehetne ezt életbe léptetni másfél éven belül, illetve a bizottságnak egy külön jelentése van a nyugdíjalapokról, Lamberts úr és mások módosítókat adtak be ezzel kapcsolatban. Aztán az elszámolási clearing kötelezettségnek a felfüggesztése, Langenferber plusz egy hónapot javasol Weizsäcker kolléga, aztán van egy olyan kérés, hogy ne lehessen több mint hat hónapra felfüggeszteni. A clearing kötelezettség felfüggetésé legyen korlátozott, Lambert és Swinburne kollégák javasolták a clearing kötelezettség felfüggesztése vezessen kereskedelmi kötelezettség felfüggesztéséhez, és hát ezek kapcsolatban többen adtak be módosítókat. Sander Lamazur, Swinburne, Jacek és Eke kollégák ezzel kapcsolatban módosítókat adtak be. Aztán Aztán a backloading kötelezettség felfüggesztése. Voltak, akik azt mondják, hogy a 2014 mm, februári rendelet legyen a mérvadó, a Rashid kolléga a 2006-os rendeletet javasolja. Én kétszer is elolvastam, de nem értettem meg magát, a rendeletet, legalábbis a német fordításban nem. Geschäfte Wahlfreiheit für Kunden bezüglich der Transaktions aztán magánügyfelek és tranzakciós regiszter, a tőstén kezelt ügyleteket, amikor azok központi szerződő felekre vonatkoznak, ezek bejelentés kötelesek, az ezt illető költségeket illetően módosítók érkeztek, aztán a csoporton belüli ügyleteket illetően Langen, Ferber, Hayes, Jacek módosítók érkeztek, Hübner, Swinburne, Cornier is beadtak módosítókat, Lambert úr módosítója megint nem túl népszerű. Ő azt szeretné, illetve Szander Lamaszul és Jacek úr is, hogy itt kivételeknek is helyet adjunk. Aztán a tőzsdén kívüli ügyleteket illetően különböző módosítók érkeztek, itt majd egyetértünk. Aztán a bejelentett adatok minőségét illetően nagyon sok cikk vonatkozik erre, és négy kompromisszumot tudunk itt kötni. Aztán a hatóságok által szentesített kétoldalú marsok ezekkel kapcsolatban a bizottságtól várunk egy döntést, a swapoknak a helyzete, ezzel kapcsolatban fölmerült a kérdés, hogy a nemzetközi piaci érintettekre milyen szabályok vonatkoznak. Itt nem csak az USA-ban, hanem Nagy-Britanniában is kérdések merültek fel ezzel kapcsolatban a Brexit fényében. Hogyan lesznek az ügyletek összehasonlíthatók? Aztán az értékelés, rizikomenedzsment, az ESMA lesz a megbízottja ennek, és végül felmerült a kérdés, a phase in az emirnek az időközi felülvizsgálata, mekkora legyen a határidő, talán három hónap. Ez a kérdés is felmerült. Összefoglalva én azt gondolom, hogy két-három nagy konfrontációt kivéve a 277-et 34 vagy 35 módosítóban tudom összefoglalni, bezsugorítani, és talán két-három árnyékelőadói találkozóra van szükség. Köszönöm, akkor árnyékelőadók, Weizsäcker úr. Köszönöm, egyetértek a raportőrrel. Nagyon sok minden, ami itt előttünk van, igazából zsugorítható, tömöríthető. Azt meg kell nézni, hogy egy árnyékelőtei ülés elége, nem tudom, de Werner Langennel szívesen találkozom bármikor, úgyhogy két-három ülés is belefér. Nagyon sok olyan terület van, amelyről Werner Langen már szólt. Például a front elf, Jó lenne tisztázni, hogy ezzel kapcsolatban mi történik. Aztán a elszámolás és jelentési követelmények. Nagyon vigyázni kell, hogy plusz terheket ne kreáljunk. Aztán ott a kérdés, hogyha valami félre megy, akkor egyértelműen beazonosítható legyen a felelős, ne fussunk bele abba a helyzetbe, hogy senki nem felelős, mindenki mossa a kezét. Ami a nyugdíjalapokat illetén, ez az egyik legnagyobb tétel. Én megvizsgáltam ezt a kérdést, és a kollégáim is. Szerintem nem kell túl komolyan foglalkoznunk azzal a kérdéssel éveken keresztül, ez inkább úgy megoldható, ha a politikai akarat egybeesik. Ha nem sikerül ezt elérnünk, az nagyon veszélyes lesz, mert a piacnak egy nagyon nagy része kiesne a clearing elszámolási kötelezettség alól. Úgyhogy erre mindenképpen szükség van. Annak érdekében, hogy simán folyanak az átmenetek, ezért egy-két plusz évre van szükség, de én azt gondolom, hogy fel kell gyorsítani mindenképpen. Ami nagyon fontos, hogy határidőt kössünk ehhez. Mi a szocialisták részéről gyors, okos megoldást támogatunk. Ha vannak még kérdések az egész jogalkotás nem hígul-e fel nagyon. A két oldalú marsok, ez nagyon fontos. Az elszámolási felfüggesztést illetően. Én azt gondolom, hogy Werner Langen mm, jó irányba halad, és a refitben is ezek a javaslatok szerepelnek. Mi egyszerűen csak annyit tettünk, hogy azt mondjuk, hogy hangoljuk össze a két jogi keretet. Én nem látom, hogy ez olyan nehézkes lenne. A csoporton belüli tranzakciókat, illetően ha valóban teljes mértékben integrált, nem problémás az problémás, ha hirtelen Úgy tudom ezt érzekeltetni, hogy a csoportok általában véve nem szolid struktúrával rendelkeznek. Ez ennél komplikáltabb. Mondjuk van egy 60%-os részesedés. Csak akkor azt is jelenti ez, hogy van egy 40%-os másik oldalú részesedés esetleg nem pénzügyi entitás birtokolja ezt. Mit teszünk ilyen ügyben? De óvatosnak kell lenni, és akkor jó kompromisszumot elérhetünk. Szerintem én ennyit akartam mondani, és szívesen együttműködök a raportőrrel és az árnyék előadókkal az Emir Refitet illetem. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to Dr. Langen for his comprehensive... Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt az átfogó jelentést. Ez teljesen megfelel az én véleményemnek. Ennek a jelentésnek a célja az kell, hogy legyen először is, hogy megfelelően módosítsuk a szükséges területeket másodszorban, hogy csökkentsük a terhet azokon, akik nem kock, jelentenek kockázatot a pénzügyi rendszerben. Végül pedig azt gondolom, hogy a már létező küszöbérték koncepciót kellene felhasználni, hogy biztosítsuk például az arányosságot a clearingelés során, és azt hiszem nagyon sok módosító ebbe az irányba mutat. Ami viszont azon szerződő feleket illeti, amelyek nem felelnek meg a küszöbértéknek, azt gondolom az egyszer úgy gondolja, hogy ők a clearing kötelezettség alól mentesek lehetnének. Itt például a kisebb nyugdíjalapokra gondolunk, a különböző ingatlan alapok, stb. stb. stb. Úgyhogy óvatosan kell megvizsgálnunk ezt a területet, hogyha nincs kockázat részükről, akkor nem kell a, bevennünk őket a hatályba. Ami a nagyobb nyugdíjalapokat illeti, figyelnünk kell ezekre a területekre. Az állandó mentességet meg lehetne vizsgálni a 254-es módosítónk értelmében. Aztán, ami a jelentést jelentés készítési kötelezettséget illeti, ez is fontos. A felügyeleti jelentés készítése gondolat, gondolat, gondolok itt minden nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogy átfogóbb megközelítése van szükség a jelentéskészítés vonatkozásában az adatgyűjtés, adatfelhasználás terénén. A teher csökkentése érdekében egyoldalú jelentéskészítést szorgalmaznánk, ezt egyet, ezzel egyetértünk, de kell egy olyan lehetőség is, ahol a kisebb pénzügyi intézetek a szerződő felek jelentését használhassák fel. Ha viszont nem pénzügyi szerződő fél úgy dönt, hogy ő maga is jelentést készít, akkor felelős kell, hogy legyen ezen adatokért. Úgyhogy azt hiszem, hogy pontosítani kell a szövegezést, hogy ne legyen, hogy egyértelmű legyen a kereskedési adattárok is érintettek ebben, mert nagyon fontos, hogy pontosak legyenek az adatok, gyakorlatilag a jelentés készítője kell, hogy felelős legyen ennek pontosságáért, nem pedig a kereskedési adattár. A MIFID MIFID nagyon fontos ebből a szempontból, és közös módosítókat fogunk ebből a célból beadni ami a clearing kötelezettséget illeti. Erre is kitérünk, a MIFIR már módosították, hogy megfelelően osztályozza az administratív nem kereskedelmi tevékenységeket, fellépéseket, úgyhogy azt hiszem, hogy ezekre is koncentrálnunk kell, mint módosítókra. Az ex definícióra is koncentrálnunk kell, Leinen úr recitáját is ki kell egészíteni a swapok vonatkozásában is, amelyeket mentesíteni kell a ö, letétbe helyezési területeken. Elképzelhető, hogy van ennek megfelelő megoldása, és de erről eszmecserét kell folytatni, és biztos vagyok benne nem lesz probléma. A kollégám az intergroup tranzakciókról beszélt. Mindig is úgy gondoltuk, hogy a nem pénzügyi ö, ö, résztvevőkkel mi a helyzet, a kereskedelmi tevékenységet mindenképpen hedzselni kell tudni, és minden tranzakciót tiszteletbe venni, nincs kiterjesztés, ami a hatályt illeti. A clearing kötelezettség pedig rendkívül fontos. Ami az ESMA többi területét illeti, meg kell vizsgálnunk őket, és egyértelműen kell fogalmaznunk a politikai célokat illetően. Nos, a legtöbb módosító megfelel az én véleményemnek, illetve a mi frakciónk véleményének, a jelentéskészítőnek igaza van, gyorsan kell fellépnünk, annak érdekében, hogy jó kompromisszumot tudjunk kötni. Várom az árnyék jelentéskészítőkkel való együttműködést. Köszönöm szépen. The floor to Peter Jacek. Please, Peter. Peter Jacek a liberálisok nevében a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Ahogy a korábbi eszmecserék során is elmondtam, támogatjuk a jelentéskészítő megközelítését ebben a témában. Különösebb problémát nem látok, ami az egyetértést illeti. Mindazonáltal, ami a nyugdíjalapok mentességét illeti, ez már elhangzott, nagyon fontos terület, megáll, me, megoldást kell itt találnunk, hogy ne legyen jogi limbózás, ezért olyan módosítókat nyújtottunk be, amelyek ebben az irányban mutatnak, főleg a mentességi tranzakciók esetében a mentesítési időszak végéig, az EMIR EFIT, MEFIT rendeletek vonatkozásában. Aztán Hearing obligation. Ami a központi clearingelési kötelezettséget illeti, az EMIR és a MIFIR irányába kell mutatnunk, ahogy már elhangzott. Aztán van még egy további kérdés, amiről nem volt szó a módosítókban, de szerintünk megvitatandó az árnyék készítők körében, nevezetesen, hogy a felelősségi körök nem egyértelműek az adatok minőségét illetően a kereskedési adattárak felé. Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne az emír egyre visszatérni, mint szövegezésre, ahol egyértelműen megfogalmazódott, hogy az adatok minőségéért a szerződő felek a ö, felelősek. Nyújtottunk be módosítókat annak azon a téren is, hogyha új osztályozás van az FCMC vonatkozásában, a clearinggel vonatkozó kötelezettség csak az osztályozás, az osztályba sorolás megváltoztatása után lép fel. Ami az ESMÁT illeti, az ets 12 hónapra való fejlesztése vonatkozásában is fontos terület. Végül pedig, ami a piaci résztvevőket illeti, fontos, hogy elegendő idővel rendelkezzenek a szerződések megfogalmazás érdekében, az emír megváltoztatása tükrében. Ezért nyújtottam be egy olyan módosítót, amelyek értelmében a hatályba lépést követő három hónap lenne a határidő. Várom az együttműködést az árnyékjelentés készítőkkel és az előadóval. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek következnek. Where I don't see anyone, that brings us to the GUE group. Nem látom őket, akkor a GUE következik. Őket sem látom. FTD. EFTT. Sem. EMF. Sem. Barbara, Barbara. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan dosszié, amit látjuk, nagy az egyetértés a bizottság javaslatával kapcsolatban. Az emért fölveszik a refit programban annak érdekében, a program annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljon. Ma már megállapítottuk, hogy a bejelentési kötelezettség a nem pénzügyi szerződő felek esetében szükséges ahhoz, hogy átláthatóbbak legyenek az adatok, és ennek érdekében adták be a legtöbb módosítót. A elszámolási kötelezettség derogációját illetően én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. A deregációs időszak ugyanígy fontos a magán nyugdíjalapok esetében is. Három opciót kaptunk itt a bizottságtól, el kell döntenünk, hogy melyiket támogatjuk, ezt nagyon fontosnak tartom, különösen az olyan befektetők számára, akik számára a nyugdíjalapok nagyon fontosak a clearing kötelezettség felszámolását, illetően kis cégek számára ez nagyon fontos. Itt előre kell lépnünk. Csak úgy, mint a frontloadingnak a megszüntetése. Az clearingek kapcsolatos elvek lefektetése nagyon fontos, javítani kell a helyzeten, és ahogy a raportőr is mondta, és többen említették ezt ma már, természetesen a bejelentési kötelezettséget is javítani kell, illetve az elszámolási kötelezettséget is javítanunk kell, ennek megfelelően a 12-es, 13-as cikket. Ami a clearinget illeti, meg kellene már próbálni, hogy globális megközelítést nyújtsunk mert hogyha megnézzük, hogy a származtatott ügyletekhez kapcsolódó szerződések milyen magas szinten mozognak, ezért nagyon fontos, hogy a költségeket csökkentsük és hatékonyabbak legyünk. Thank you very much. Uh, then we come to catch the eye. I will... Köszönöm. Spontán felszólalások uh, során szeretnék egy rövid észrevételt tenni a módosítóimról, mások is beszéltek már. Köszönöm ezt a kérdést, az IMI és a MIFID szinkronizálásával kapcsolatosan ez nagyon jó megoldás, ez olyas valami, amivel foglalkoznunk kell, különben nincsen összhang a kereskedés és az elszámolási kötelezettség között, az EMI és a MIFID esetében is követelmény ez. Pervans Perez, tessék. Euh, Köszönöm. Egyetértek ezzel az aggodalommal, ahogyan Phil elmondta, a szocialista árnyék előadó. Az a pont, ami talán a legkényesebb pont itt, a nyugdíj alapok kérdése. Ez egyfajta kiindulási pont, most, hogy az emér és az emifé között mi a összhang, az más kérdés. Minden esetre ezt szabályozni kell. Most arra már változott némileg a helyzet. Nagyon fontos, hogy a jelentés reálisabb legyen, az emér felülvizsgálata nagyon fontos, hogy ezt az eljárást megtisztítsuk, és nagyobb súlya legyen ennek, és kilépjünk a kivételek rendszeréből. Ez egy nagyon jó mechanizmus arra, hogy a piacot szabályozók, ami pedig a nyugdíjalapokat illeti, a szocialista árnyék jelentéstevő javaslatai jók, szigorú rendszerre van szükség, ugye egyfajta fokozatos bevezetése, phasing inre, hogy brüsszeliesen mondjuk. Körültekintően kell eljárni, hogy egyrészt bevesszük a nyugdíjalapokat ebbe a szabályozásba, másrészt pedig egy új kategóriát határozunk meg. Azzal érvelünk, hogy a MIFEL össze kell ezt hangsúly, hangolni, akkor figyelembe kell venni a kivételeket is. Például a kompressziós szolgáltatásoknak a kivételére gondolnék, ami kivesz bizonyos szolgáltatásokat a, szó, a szabályozás alól. Nem akarom, hogy csupa lyukkal legyen tele ez a szabályozás végső soron. Nagyon fontos, hogy a mentességeket ne hagyjuk elburjánzani. Erről már korábban is szó esett. illetve az átmeneti felfüggesztések is ide tartoznak. Az RTS is lényeges említésre, illetve az irányelvek, amelyek szerint az RTS-t lehetne megfogalmazni a kompenzáció felfüggesztésével, vagy az elszámolás elfüggesztésével. a bizottsági javaslat már nagyrészt lefedi az egyes javaslatokat. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottsághoz fordulok, kívánok-e szólni? Then I give the floor back to our rapport. Akkor az előadója Szoláng úr. Ich will's uh, kurz machen. Uh, die... Rövid leszek. Kidolgoztuk az egyes pontokat amelyek keretében eltérnek a vélemények. Nagyon szépen köszönöm a támogatást mindenkinek. A hivatalom és én most kidolgozzuk a kompromisszumos módosítókat, és hagy mutassak rá, hogy amit most Peres asszony mondott, próbáltam követni amit mondott. Nekem úgy tűnik, hogy a nyugdíj alapot illetően közel állnak egymáshoz a vélemények, úgyhogy az a kritika, amit most hallottam öntől, se a módosítóiban nem volt benne, se nem jelezte felém, nem értem. Úgyhogy nem tudom. Ahogy Eszter Delange kérte, az általános kivételt kérjük, vagy 3 plusz 2 plusz hosszabbítási lehetőség kivételt, ahogy a bizottság mondja, vagy 3 évet átmeneti időszakként, és utána ne legyen derogáció, vagy maximum egyszer két évet. Igazából én nem látom, hogy hol térnének el a véleményeink annyira. Azon kívül rugalmas is vagyok ebben az ügyben mert azt hiszem, hogy az általános derogáció ez elhibázott lenne, hiszen látjuk, hogy ez technikai problémákat okozhat, és ezekre nem ad választ a bizottság javaslata. Úgyhogy realisztikusnak kell lennünk. És amit Weizsäcker kolléga javasolt, és részben támogattuk is, én nem látom ezt problémásnak. Úgyhogy ha valamiben ebben a kérdésben nagyon is rugalmas vagyok. ezt de Lange nyilván ellenzi, mert a hollandok azt szeretnék, hogy a nyugdíj alapjaikra ne kapjon rálátást az Európai Unió. Ami az adatminőség átláthatatlanságát illetően, ezt többen említették, Jakob Péter és Markus is. Majd megnézzük, hogy milyen eredményeket kaphatunk, és hogy az elszámolási kötelezettséget illetően itt mit tehetünk. Nem látom problémásnak a dolgot, köszönöm a támogatást. Köszönöm szépen, és eh, a kompromisszumok tárgyalásához sok szerencsét. Körülbelül egy eh, hónap múlva lesz a szavazás, április 24-én, ha egyáltalán, hogyha úgy alakul a helyzet és a tárgyaló csapat készen áll. Plenárisra májusban kerül, a kérdés, de a végleges döntés még nem született meg a napirendről. De Langer Egy rövid javaslat. A zöld hétvégéig, április 9-ig beadjuk a módosítókat a frakciók részéről, de kérem, hogy az áprilisi Strasburgi héten folytassuk le az első árnyék előadóülést. Oké. Okay. Nem gond. Rendben, mivel a tárgyaló csapat a következő témához még nem érkezett meg, és 10 perc múlva kezdődik ez hivatalosan, 10 perc szünetet rendelek el. rajta való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

So, I open the meeting again. We come to point number 13. Kedves kollégák, szeretnénk folytatni a következő napi rendi pont tárgyalásával a külföldi működőtöke befektetések szabályozásáról. Robert Zille az előadó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy kivárták, hogy megérkezzek. Köszönöm mindenkinek, aki módosítókat nyújtott be a jelentéshez. Összesen 150 darab keletkezett. Mutatja, hogy milyen fontos ez a vélemény. Mint mindig, vannak politikai különbségek, de van egység is a külföldi befektetést komolyan kell kezelni, és We are talking about the critical infrastructure and critical technologies. A, kritikális technológia, a kritikus technológiák védelmet érdemelnek, ebben megállapodás született. Örülök, hogy a frakciók ebben konszenzusra jutottak. Más kérdés, hogy mi minősül kritikus infrastruktúrának a külföldi befektető fogalmát is ki kívánjuk bővíteni. A harmadik felek nem használhatnak eh, az EU-ban eh, regisztrált cégeket a screening vagy a keresés elősegítésére lesz majd egy második árnyék előadói találkozó is, ott majd a részleteket tisztázni tudjuk, reméljük jó kompromisszum alakul ki, bizonyos befektetések szűrésével szemben voltak észszerű elemetések, ezekre érdemes volna kitérni a következő ülésen. Az EU működéséről szóló szerződés 346. cikke szerint nem kötelezhető tagállam olyan információ kiadására, amely biztonsági ártalom lehet, vagy érdeksérelem az adott tagállamnak. Prost úr átvilágítása esetén voltak tagállamok, amelyek be, beszámoltak a külföldi tőkebefektetés átvilágításáról. A legtöbb tagállam átlátja, hogy a biztonsági érdekre való hivatkozás nem emelhető közösségi szintre, ebben az értelemben. A szerződésre kell támaszkodnunk, és egy jó lábjegyzetet találnunk ebben az ügyben, és reméljük, hogy a legtöbb tagállam ezt nem fogja kihasználni. Uh, a, az utolsó árnyék előadói találkozó majd uh, egyeztetünk ezekről a kérdésekről, reménykedem a jó kompromisszumban. Köszönöm. Köszönöm, Robert. Hallgassuk meg az árnyék előadókat. Először az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a többi előadónak is a munkáért. Közös munka ez szeretnék amellett kardoskodni, hogy milyen fontos ezt a mechanizmust elindítani, és hogy szükséges megszervezni a munkánkat, és a koordinációt elősegíteni, hogy az információs csere valóban elinduljon. Ez az eszköz olyas valami, amit szeretnénk elindítani, ez nagyon fontos a szuverenitás védelme érdekében, illetve a vállalataink védelme érdekében azok, akik kritikus technológiát alkalmaznak, nem szabad, hogy ez a rendszer elriassza a befektetőket, ellenkezőleg bizonyos biztonságot, jogbiztonságot kell, hogy nyújtson a befektetőknek is. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió továbbra is nyitott, nem arról van szó, hogy be akarunk zárkozni, el akarunk zárkozni a külföldi tőkebefektetés elől, ez fontos a befektetések és a munkavállalás szempontjából, de szeretnénk reálisan kialakítani a kereteket, ami a munkánkat illeti. Úgy gondolom, hogy köztünk konszenzus született, hogy a bizottság szövegét javítani kell, hogy a tagállamokat fel tudjuk hívni, hogy az átvilágítási mechanizmust elindítsák. 12 tagállam már ezt elindította, 25 még nem, 15 még nem működteti. A frakció támogatja ezt a kezdeményezést, a kölcsönösség elvére hivatkozva, ez nagyon lényeges. Azért is, hogy indokolni tudjuk az átvilágítást, és ugye más tagállamból érkező információkat vizsgálni tudjuk. Tehát a viszonosság nagyon lényeges gondolat. Beszélni kell a befektetők természetéről is, vannak olyanok, akik közvetlenül vagy közvetetten eh, kormány irányítása alatt állnak különböző formákban, és azt is még egyszer el kell mondanom, hogy nagyon fontos védeni a gyűjtött információkat. Ezek az információk, stratégiai információk, nagyon fontos, hogy a befektetőknek meglegyen a biztonsága, meggy- arról, hogy védik majd ezeket az adatokat, különösen, ha üzleti titkokról van szó. Szeretnék annak érdekében, hogy az információkat, a gyűjtött információkat védeni tudjuk, szeretném felvetni újból azt az elképzelést, vagy emlékeztetni önöket, hogy a bizottság bemutatott egy jelentést az intézkedésekről, már ami az átvilágítást illeti az elmúlt évben, hogy megteremtődjön ez a kapcsolat a parlament és a bizottság között. Az Európai Bizottságot sürgetem, hogy tájékoztassa a parlamentet a átfogó adatokkal az adatgyűjtésről, a stratégiai információkról, ennyi. Én nagyon örülök, hogy nagy várakozásokkal tekintek a jövőbeli munka elébe. Köszönöm. Köszönöm az eszendének. Kat Kanalinskin Ivánnak adom meg a szót. Uh, cred că n-are sens să mai uh, <clears throat> discutăm foarte mult despre importanța investițiilor străine directe în uh, Uniunea Europeană și impactul la... Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy nem kell a közvetlen külföldi befektetésekre koncentrálnunk itt, hiszen ezeknek a hatása a gazdaságra, a technológia átadás, az innováció, mindez nagyon-nagyon fontos hatással van erre. Azonban európai szinten tárgyalni kell ezen közvetlen külföldi beruházások korlátozásáról, mert mindegyiknek nem föltétlenül van pozitív hatása. A rendelet tehát lehetővé teszi azt, hogy biztonsági okoknál fogva a bizottság ellenőrizhesse a projekteket, ha erre szükség van. Módosítóinkban megpróbáltuk megerősíteni a bizottság álláspontját, üdvözöljük azt a tényt, hogy a külföldi közvetlen beruházások esetében minden tagállamban lesz ellenőrzés és kontaktpont, de ennek kellene egy központi ilyennel is rendelkeznie az Európai Unióban. Úgy gondoljuk, hogy külön oda kell figyelnünk olyan beruházásokra, amelyek olyan országokból származnak, ahol szankciók érvényesülnek, vagy adóparadicsomok. A 2017-es listára utalok, amelyen azok az országok találhatók, amelyek fiskális vagy adó szempontokból nem hajlandók együttműködni. Ugyanakkor külön figyelmet kell szentelni azon harmadik országoknak, amelyek védik azokat a javakat, amelyek illegális ügyletekből származnak. Oda kell figyelnünk arra is, hogy ne irányuljanak kifelé olyan jövedelmek, amelyek olyan országokba irányulnak, amelyek nem működnek együtt az európai jog az értelmében. Nagyon fontos azt is tudni, hogy ki a beruházó, mi a múltja ennek a cégnek, ki a kedvezményezett, a végkedvezményezett. Ez nagyon fontos. 13 óra 30-kor lesz egy ülés, ahol a módosítókat az árnyékjelentés készítőkkel megvitatjuk. Köszönöm szépen. Liberálisok. Yeah, it's li- Tessék, Libe. Köszönöm szépen a raportőrnek, a kollégáknak, akik módosítókat adtak be, ez nagyon jó kompromisszumos alapot teremt és úgy érzem, hogy már majdnem elértük a végcélt. Néhány megjegyzésem azonban lenne. Nem az a célunk, hogy a kölcsönösségi elvet ide bevegyük. Minden egyes protekcionizmusra irányuló erőfeszítést visszautasítunk. Másodszorban a vétójog nagyon fontos nem az a célunk, hogy egyes tagállamokat rákényszerítsünk, hogy minden egyes beruházást világítsanak át. Azt sem szeretnénk, hogy egyfajta listát állítsunk össze, hogy mik az alapvető fontosságú és mik nem fontos szektorok ami nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk annak a szükségességét, hogy a screeningre szükség van-e egyáltalán. E, az információ kinyerésére azonban nagyon fontos az, hogy a tagállamoknak valamiféle mechanizmusa legyen, amit használhatunk. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni azt, hogy a nemzetközi szerződéseket és egyezményeket is figyelembe kell venni eltéren. Elnök, köszönöm szépen a zöldek részéről. Ortásum úr, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a raportőrnek az erőfeszítését, hogy arányosabb legyen a tehermegosztás a prioritásokban szerepel a média is, az is nagyon jó, az EU-s fekete listának a kérdése is nagyon fontos, bár azt látjuk, hogy a tanács ezt megpróbálja alásni. A kompromisszumokat illetően azonban sajnálatosnak tartjuk azt, hogy az eredeti szövegből nagyon sok mindent nem került bele, hármat megemlítenék. Az első az az lenne, hogy a frakciónk számára az, hogy a közvetlen külföldi befektetés kihat-e a közrendre, közrendre, hát ez attól függ, hogy agresszív adó eszközökkel operálnak-e. Ezért az, azt szeretném, hogyha a négyes cikkbe bekerülne ez a kérdés. Ugyan így a szuverén alapokat illetően a Santiago elvnek meg kell, hogy feleljenek harmadik megjegyzésem, a parlamentnek részt kell venni a screening folyamatban legalább olyan alapokat illetően és befektetéseket illetően, amely eurós értekeket érint. Az uniós értekeknek a képviselete biztonság szempontjából is nagyon fontos. Végül szeretnénk megkérni a raportőrt, és a kollégákat, hogy a 162-es és 172-es módosítóinkat vegyék figyelembe, a screening csoport felállítása szerintünk nagyon fontos. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az erőegyensúlyok felborulnak, és bizonyos tagállamokban drasztikusan felborítják a rendet. Mi szeretnénk egy multilaterális rendszert, úgy, hogy bevonjuk a bizottságot és a tagállamokat is, akik felelősek lesznek az adott tagállamon a közvetlen külföldi befektetések screeningelése ügyében. Köszönöm Elnök, köszönöm, köszönöm a Gulyának. Úgy látom, nincs itt senki az INF részéről. Mono úr, nem? nem? Rendben. Akkor a spontán hozzászólások. Senki sem szeretne spontán hozzászólni. De igen, a bizottság. Tessék. Köszönöm. Két megjegyzésem lenne. Az egyik a kölcsönösség. We like to convey the message that if we would to, if we were to add the ha a kölcsönösséggel felmerülő problémákat tekintjük, nem csak, hogy a nemzetközi egyezményekbe futhatunk bele, hanem nagyon rossz üzenetet küldünk egyetlen screening rendszer sem az egész világon sem tartalmazza a beruházó országa felől érvényesülő kölcsénességi, reciprocitási elvet. Ezt figyelembe kell vennünk. Van egy még egy észrevételem az adózást illetően. Az adó elkerüléssel föl kell vennünk a harcot, hogy ki a szuverén jóléti alapoknak az utolsó bizonyított tulajdonosa. Ez nagyon fontos, csak ez nem arra való ez a jogi aktus. A kereskedelmi politikára kell, hogy koncentráljunk a szerződés 207. cikkére. Ha ezen túllépünk, akkor sajnos abba futunk bele, hogy a tagállamok részéről egyöntetű döntésre van mindig szüksége az ügyben. Ez maga alásná az egész javaslatot. Véleményünk szerint a lehető legtöbb több tagállamot kell bevonnunk, ha túlterheljük ezt a javaslatot. Például olyan dolgokkal, mint az unió szintű screening. Politikai szempontból ez lehetetlen, mert nincs meg rá közös akarat. Van 16 olyan tagállam, ahol nem folyik egyáltalán screening, úgyhogy figyelembe kell vennünk ezeket a politikai korlátokat. A tájékoztatás kötelezettsége, az átláthatóság, ezek nagyon fontosak. Ezek az első lépések, aztán majd három év múlva tegyünk egy felülvizsgálatot, és vizsgáljuk meg, hogy tovább kell elhaladnunk egyetem. Elnök, köszönöm szépen. Én is beadtam néhány módosítót, úgyhogy vissza is élnék ezzel a hatalmammal most, mint elnök, és azt mondanám, hogy én három évet nem szeretnék várni, az én körzetemben például kínai befektetők tettek százszázalékos tulajdonosi felvásárlásokat, ugyanakkor én nem vásárolhatok Kínában százszázalékban semmiféle tulajdon. De jó, ez csak a jegyzőkönyven kívüli magánmegjegyzés volt. Robert Szilének visszaadnám a szót. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki hozzászólt, és a bizottságnak is csak a tagállami szintet illetően. Kezdjük el a screeningelést minden tagállamban, és aztán unió szinten. A Bajorországot, illetve Németországban van egy elég kemény screening rendszer. Ezt megtudtuk Prostúr által szervezett meghallgatásból. És nagyon fontos, hogy amikor például a kínai befektetések valósulnak meg Németországban, ha ilyen módon valósulnak meg, akkor mondhasson nemet a német állam. Amit megtudtunk a nyilvános meghallgatáson, az az is, hogy a screening rendszerek nagyon eltérnek. Az Egyesült Királyságban, Németországban, Spanyolországban abban a 12 tagállamban, ahol egyáltalán van screening rendszer. Úgyhogy szükség van egy árnyékelő adói ülésre, és uh, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot is be kell vonni. Úgyhogy én mindent megteszek ennek érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Jövő héten szavazunk remélem addig lezárhatjuk. Aztán az május 17-én szavaz a társbizottságunk, és aztán a plenárisra kerül a téma. De ami számunkra fontos, jövő héten szavazunk. Köszönöm szépen, délelőttre ennyi lett volna, 2 óra 30-kor Kőnik asszonynal találkozunk itt. Köszönöm, lezárom az ülést.